Chers collègues, nous ouvrons la séance. Euh, je vous présente tout d'abord les excuses. Kedves kollégák, euh, lássuk hozzá, először is hogy szeretném Albertini úr euh, nevében elnézésüket kérni, aki nem tud itt lenni ma közöttünk. Mindenki megkapta a napirend tervezetet, ezzel kapcsolatban nincs senkinek megjegyzése, úgy látom. A állásfoglalásra irányuló indítvány az Izland által elért haladásról szóló 2010-es jelentésről. Körülbelül 20 módosító indítvány érkezett a kollégáktól, ezeket fogjuk ma tárgyalni. E témában Christian Dampréda az előadója ennek az indítványnak. Preda úr, igen, itt van. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr románul folytatom, ha megengedik. A prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport. A legutóbbi szakbizottságunkban folytatott vita óta, amelyre egyébként február 10-én került sor, két fontos fejleményről tudok beszámolni. Egyrészt az izlandi elnök úgy döntött, hogy az ISAF megállapodást mm, április 9-én eh, népszavazásra bocsátja. Figyelembe véve ezt az új fejleményt, egy szobeli módosító indítványt nyújtottam be a tízes bekezdéshez. Ezt fel is olvasom. Üdvözli azt a tényt, hogy 2011. február 17-én az izlandi elnök um, népszavazásra bocsátja az izlandi parlament által benyújtott törvényjavaslatot, és 2010 um, májusi uh, jogsértési uh, eljárásra is utal, amelyet az EFTA indított az izlandi kormány ellen. És remélem, folytatja Prida úr, hogy valóban a többség támogatja ezt az új megállapodást, legalábbis ezt mutatják a közvéleménykutatások. Remélhetőleg pozitív lesz a népszavazás végeredménye április 9-én. A második fontos eh, fejlemény az, hogy az Európai Unió, Norvégia, Izland és a Feröer szigetek közötti tárgyalások a hetedik fordulója sikertelenül zárult a makréla erőforrások közös gazdálkodásának témájában. Egy szóbeli módosítót nyújtottam be ehhez, amit felolvasok. Ösztönözzük Izlandot arra, hogy a folyó tárgyalásokat tartsa fent azzal a céllal, hogy hosszú távú, fenntartható kvóta megosztási megoldást találjunk makréla ügyben vége a szóbeli módosító idézésnek, idézetnek. Ami a kollégák módosító indítványait illeti, ezek többségét támogatni tudom, mert véleményem szerint valóban gazdagítják, javítják az eredeti szöveget. Ugyanakkor van néhány módosító indítvány, amelyet nem tudom elfogadni. Először is az egyes módosító, Tarant és Sargentini kollégáktól érkezett az izlandi média kezdeményezés ügyében. Úgy vélem, hogy ez közvetlenül nem függ össze a csatlakozási tárgyalásokkal. Az egyes módosító második felében pedig hivatkoznak az Európai Unió belső helyzetére, szerintem ez semmilyen módon sem releváns az Izlanddal kapcsolatos állásfoglalásunkban. A kettes módosítő, amely Deva úrtól érkezett, nem hiszem, hogy tartanunk kell attól, hogy az izlandiak az ISAFE vizsgálat ügyében nem megfelelően jártak el. Szerintem megfelelő időt adtak a vizsgálóbizottságnak, hogy lezárja a munkáját, és a jelentés igen részletes volt, a bank és pénzügyi válság ügyében kimerítő magyarázatokkal szolgált. Ugyanakkor ha emlékeztessem önöket, hogy a volt miniszterelnök köt vizsgáló folyamat, vagy az őt érintő vizsgálat rendes ütemben folyik. A következő módosító az európai halászati alappal kapcsolatos. Szerintem túl korai lenne erről beszélni, mert a tárgyalásokban még a halászati fejezet nem került megnyitásra, még eh, egyelőre csak az átvilágítás folyik ennek a az át, aki ezen részének, ezért úgy gondolom, hogy túl korai lenne erről beszélni. Végezetül jó néhány olyan módosítót nem tudok elfogadni, amely azt javasolja, hogy törőjük részben vagy egészében a közvéleményre utaló részeket, az Unió és Izland közvéleményére utaló részeket. Ezeket a javaslatokat nem tudom elfoglalni, mert igenis fontosnak tartom a közvélemény említését. Politikai szempontból roppant fontos a csatlakozási folyamatban a közvélemény, és az Európai Parlament képviselőiként egész egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez ügyben ne nyilvánítsunk véleményt. Az Euróbarométer azt mutatja, hogy az Európai Parlamentben az izlandiak 56%-a bízik, és csak 28% az izlandiaknak bízik az izlandi parlamentben, tehát ez éppen ahogy említésre méltó. Köszönöm a figyelmüket! Monsieur... Köszönjük, Watson úr! Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék eh, gratulálni az előadónknak. Préda úr kiváló szöget tett le elénk. A lehető legtávolabbi uniós tagállamból jön, legalábbis ami az Izlandról való távolságot illeti, mégis úgy tűnik, hogy nagyon jól érti eh, Izland problematikáját. Elnök úr, semmi olyasmi nincs ebben a jelentésben, amelyért ellenezne az ALDE frakció. Egy-két apró kis módosító indítványt nyújtanánk be, amely inkább a megfogalmazást illeti, és nem a jelentés érdemi, tartalmi részét. Alapvetően három kérdés merül fel véleményünk szerint. Egyrészt az izlandi nép szándéka, akarata valóban kívánnak-e csatlakozni az Európai Unióhoz. <clears throat> Erről majd formálisan is véleményt nyilváníthatnak, ezt meg kell várni. A második kérdés a bank kompenzáció kérdése. Úgy vélem, hogy a megállapodás az elég megállapodás kielégítő, a helyi szervek, akik azok az önkormányzatok, akik izlandi bankokba fektetik pénzüket, talán legközelebb majd körültekintőbben járnak el, és a, a caveat impetor elve most is hasznos lett volna, de erről egy részletes jelentés készült, amely többé-kevésbé kielégítő kell, hogy legyen. A harmadik pedig a halászatot illeti, elsősorban a bálna halászatot, vagy vadászatot. E, erről majd megnyitjuk a tárgyalásokat. De tudnunk kell, hogy e, ez mennyire hagyományos ágazat Izlandban, Izland számára fontos, ez az izlandiak számára fontos, ugyanakkor a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt kell tartani. A hatos bekezdés kapcsolatban a politikai kritériumok tekintetében a bírói hatalom függetlensége, illetve az igazságügyi miniszternek a bírek kinevezési tekintete van a domináns jogkörére utal. Nagyon kicsi országról beszélünk Izland esetében, olyan kicsi országról, ahol mindenki mindenkit ismert tulajdonképpen, és végül végső valakinek a döntésekért politikai felelősséget vállalnia kell. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a, a bírák kinevezés gyakorlatilag az igazságügyi miniszter egyszemélyes jogköre, Valószínűleg ha, történelmi okokból alakult ez így ki, lehet, hogy készen állnak ezt megváltoztatni, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egy ilyen pici közösség esetében nagyon sajátosak a körülmények. Ezt, ezt tartsuk szem előtt, amikor mm, e témában tárgyalunk velük. Köszönöm. Köszönjük, Watson úr! Thank you, Chairman. I would just like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném meg kérdezni azt, hogy mit tudnál nézni a jelentés készítő az egyes módosította a zöldek részéről, amely támogatja az izlandi modern média kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes kísérletezés folyik most Izlandon jogi szempontból is. Megpróbálják megtalálni a szellemi tulajdonjog, illetve a szabad hozzájutás közötti kapcsolatot a média területén és szeretném, hogyha megvizsgálná a jelentés készítő a szóbeli módosítást, amely igazából fent, és legalább megpróbálná fenntartani a módosítás lényegét a végső jelentésben. Merci, madame. d'autres intervenants. Köszönjük. Kolléginám, van-e valaki még, aki szeretne hozzászólni? Felm úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a jelentéskészítőnek ha kitűnő jelentésért. Póttag vagyok itt, de a Költségvetési Szabbizottságban viszont állandó jelentéstevője vagyok a bővítésnek, ezért mindenképpen érdekel ez a kérdés. Úgy vélem, hogy az, hogy hogyan foglalkozunk a módosítókkal, ez rendben van. Szeretném hangsúlyozni eh, azt, hogy mennyire fontos a 17-es módosítást elutasítani, mert úgy gondolom, hogy az információ nagyon fontos ezen témában. A Költségvetési Szabizottság májusban Izlandra utazik egy delegációval, sajnos nem tudtunk koordinálni az önök szabizottságával, de ezért rendben van ez is, mert ősszel nem tudunk menni, mert akkor vannak a költségvetési tárgyalások, ezért megyünk májusban. A legfontosabb az az, hogy elmondjuk, hogy van akarat Izland részéről, hogy megoldást találjanak a legfőbb problémákra, főként a a pénzügyi témákban eléggé bonyolultan járnak el, referendumot akarnak, de megmutatták azt, hogy hajlandóak megoldást találni a nehéz kérdésekre, mint például a halászat esetében nem kérnek derogációt vagy külön megoldásokat, tényleg megpróbálnak tárgyalni, és ez rendkívül fontos. Úgy vélem, hogy Izland mindenképpen előnyt jelentene Európa számára, mert stratégiai szempontból nagyon előrehaladott társadalmat képviselnek, nagyon sok mindent tudnak tengeri dolgokról, a halászatról, az energiáról, és igazából tanulhatnánk tőlük, és ez nagyon fontos erre rámutatni. Ugyanakkor azt is meg kell érteni, és ezt Watson úr és mások is kiemelték, hogy meg kell értenünk azt, hogy Izland egyedülálló, nagyon modern, nagyon előrehatott társadalom, de egy olyan társadalom is, amely nagyon is megvédi a kultúráját, a nyelvét és az életmódját, és úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadnunk rugalmas megoldásokat kell találnunk. Két területet szeretnék kiemelni, amit még senki nem említett, de amelyek igenis érzékenyek lesznek, ez a mezőgazdaság, illetve a regionális fejlesztés. Vannak olyan régiók Izlandon, amelyek nagyon különböznek eh, attól az előre, attól a fejlett társadalomtól, amit láthatunk Reykjavikban. Tehát ezekre is megoldást kell találnunk, és információra van szükség, és ezért gondolom, hogy el kell utasítani a 17-es módosítást. Merci. Köszönjük. Ha senki más nem kér szót, akkor az előadónak adom meg válaszadásra a szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. A kollégáknak a megjegyzéseket nagyon röviden reagálnék. A, először is a hatos bekezdéssel kapcsolatban Watson úr említette ez, Ez egy pozitív bekezdés, ahol pontosan nagyra értékeljük az izlandiak erőfeszítéseit, a bírói hatalom függetlenségének megerősítése terén. Jó eredményekről beszélünk, hiszen az igazságügyminiszter nevezi ki a bírákat, az Európai Bizottság javasolt ezt, ezt nem tudtuk tehát figyelmen kívül hagyni, és éppen, hogy felhívjuk a figyelmet az elért jó eredményekre és haladásra, sajátos karaktere van ennek a kis közösségnek, de hát a tényeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha Hautala asszony megjegyzése reagálva az első módosítóval kapcsolatban, amikor a bevezetőmben, ahogy a bevezetőmben is említettem, úgy vélem, hogy az izlandi modern média kezdeményezés nem feltétlenül függ össze a csatlakozási tárgyalásokkal, ugyanakkor a módosító utolsó vagy második része Indrek Tarand és Judith Sargentini nyújtották ezt be. Az európai vívmányok az AKI módosításáról beszél, tehát ezért nem tudjuk egyben a formájában elfogadni ezt. Fálmúrnak pedig azt tudom válaszolni, hogy ami a 17-es módosítót illeti, amelyet a törlésre vonatkozó javaslat, szerintem igenis fontos, eh, hogy megemlítsük ezt a szövegben, éppen ezért nem tudom a törlését elfogadni. Köszönöm elnök úr, ennyit szeretem volna elmondani. Köszönjük. Tájékoztatom neked arról, hogy a szavazásra ma délután kerül majd sor. Eston asszonya folytatott eszmecserét követően egyből. A következő napi rendi pontra térünk akkor rá. A saját kezdeményezés jelentésről folytatott első eszmecsere. Maria Muniz de Urquiza jelentése az Európai Unió globális, mint globális szereplő, a multilaterális szervezetekben betöltött szerepe a Lisszaboni szerződést követően. Ezt a címet viseli tehát a jelentés. Azért, hogy segítsünk az eh, előadónak, a, egy külső tanulmányt rendelt meg a szakbizottságunk, tehát mielőtt eh, rátérnénk erre a jelentésre. Szeretném üdvözölni két szakértőnket. Üdvözöljük, uram, uraim, önöket. Remélhetőleg mindenki megkapta ezt a tanulmányt, kiosztották már. Manuel de la Roca és Vincenti Palacio a két szakértő, az Alternatív Spanyol Alapítvány nevében, képviseletében vannak itt, és mi most megadom nekik a szót, hogy kutatások eredményeiről számoljanak be. Thank you, Mr. President. And thanks. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket ide a Külügyi Szakbizottság elé a parlamentbe. És örülök, hogy bemutathattam ezt a jelentést, amely az Európai Unió globális szerepéről szól. Ez egy olyan jelentés, amelyben megpróbáltunk bizonyos problémákat, lehetőségeket feltárni, és megpróbáltuk felvázolni, milyen fajta cselekvést lehetne itt elérni. Ez nem egy végleges jelentés, ez még mindig nyitott a vita előtt, erre még mindig lehet vitázni. És szeretném, megha- szeretném meghallgatni az önök véleményét is. A fő célkitűzés ennek a jelentésnek az az, hogy megnézzük azt, hogy mit lehet tenni a Lisszaboni szerzés utáni EU-val, és utána tudná az EU maximalizálni részvételét a multilaterális szervezetek, szervezetekben. És ezért a jogi alapra fókuszáltunk, megnéztük az új kompetenciákat, illetve megnéztük a különböző szintjeit az EU részvételének, és megpróbáltuk megnézni azt, hogy jelenleg milyen változó szerepe van az Európai Uniónak, és ez azt jelenti, hogy megpróbáltuk megvizsgálni az EU dinamikáját, és azt, hogy olyan lehetne az Európai Uniót még legtöbbá tenni a multilaterális szervezetekben. Tehát a fő nemzetközi szervezetekre koncentráltunk, az ENSZ-re, a nemzetközi pénzügyi intézetekre, a NATO-ra, vagy az ebeszre. Megpróbáltunk megnézni a lehetőségek, illetve a valóság közötti különbséget, és a következőket találtuk. A multilateralizmus nem működik megfelelően, az Európai Unió nem használta ki a nemzetközi szintéren a teljes potenciáját. Ki kell használni az intézményi előnyöket az EU részéről, másrészt pedig a belső koordinációt is ki kell használni az Európai Unión belül, hogy erősíteni lehessen a koordinációs módszereket. Te a darwinista és funkcionalista vita között szerintünk mind a kettőre szükség van. Láttunk egy problémát, amely kicsit paradox azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem több, hanem inkább kevesebb EU volt a Lisszaboni szerződés óta. Voltak akadályok az EU bizonyos tagállamai részéről, és ez egy képviseleti vákumot jelent bizonyos nemzetközi szervezetben. Az Európai Uniónak növelni kellene a jelenlegi státuszát minden egyes nemzetközi szervezetben, sokkal magasabb szintre kellene lépnie, teljes jogú taggá kellene válnia, és úgy gondoljuk, hogy a fő képviselő is maximalizálhatná a kompetenciáit, és erősíthetnék a nemzetközi szervezetekben való részvételt, biztosítva így a külső fellépés konzisztenciáját, például a humanitárius együttműködés a kereskedelem kapcsán, és ezek során a parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak is együtt kellene működnie. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy nem a minőségre, nem a, nem a mennyiségre, a minőségre kellene koncentrálni, a külügyi szolgálat munkatársai kapcsán. Egy kooperatív fellépésre van szükség, és így jobban ki lehetne használni a, külső, a külügyi szolgálatot a különböző nemzetközi szervezetekben, például az ENSZ-ben vagy a pénzügyi szervezetekben. Vannak ajánlásaink az Európai Parlament számára, például sokkal dinamikusabb fellépésre van szükség a megállapodások szempontjából, úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament sokkal gyakrabban kellene, hogy kiadjon gyakorlati ajánlásokat a főképviselő számára. Végezetül mi a kollégám majd beszél a gazdasági részvételről. Úgy gondoljuk, hogy az ezben való részét abszolút prioritást érvez, megfelelő státuszt kell kapni a közgyűlésben az EU számára, és ezen kívül erősítenünk kell a regionális együttműködési szervezetben való státuszunkat, tehát azt jelenti, hogy csökkenteni kell az ENSZ központi logikáját. Tehát mindenképpen egy ö, ö, mm, pozícióra van szükség az EU számára, és be kell vezetni új állandó tagokat, csökkenteni kell a vétójogokat, növelni kell a, a, a többségi döntést, és így lehetne az Európai Unió hiteles szereplő a védelem és biztonság szempontjából. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy először megköszönjem ezt a meghívást a parlamentnek, a külügyi bizottságnak, hogy meghívott minket, hogy a gondolatainkat itt összefoglalhassuk az Európai, Európai Unió globális szerepéről. Most, hogy ezt elmondtam, nagyon röviden végig mennék az ajánlásainkon, tehát hogy a három szervezet a legfontosabb szerintünk, az IMF, e a Világbank és a G20-ak. Ami az IMF-et e illeti, az EU képviselete és státusza talán a legfontosabb példája a következetlenségnek, tehát a nemzetek feletti testület, aminek globális érdekeltségei vannak, és közben a tagsága ezt nem tükrözi. Az itteni mandátum az mit tartalmaz? Az ECB munkája, tehát itt monetáris politika, makroekonomiai és fiskális politika, ez az egyik, ez viszont egyre inkább um, EU koordináción nyugszik, az EU-nak viszont nincsen formális képviselete az IMF-ben, még csak megfigyelőként sem. Az ECB a kompetens, és ő felel a monetáris politikáért, de nem az IMF tagja. Ezért eh, tehát még nincsen sem a eh, kormányzó tanácsban, sem a gazdasági tanácsban nem vesz részt. És az EU-nak egyébként sincsen semmilyen formális képviselete itt. Mit jelent ez? Ez a igazgató tanács kisebb országok képviselőiből áll össze, a legnagyobbak teljes jogú képviselettel rendelkeznek, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország kivételével. A többi ország országcsoportokhoz tartozik, és ezekben az országcsoportokban Európai Uniós és nem Európai Uniós országok vannak együtt. Tehát ez még a múltbeli helyzetet képviseli. Szerintünk a jelenlegi helyzet tehát korlátozza az Európai Unió képességét arra, hogy együttesen lépjen fel és koordinálja a tagállamok álláspontját. Ezért szerintünk a végrehajtott tanács szerkezetét át kell alakítani, hogy ez tükrözze az EU nemzetközi helyzetét, illetve a mostani helyzetet szerte a világban. Mit javaslunk? az EU-nak meg kellene próbálnia állandó megfigyelői pozíciót szerezni ebben a végrehajtó tanácsban, ebben az igazgató tanácsban, és ez éppen az adott kérdéstől függően vagy a bizottság által, vagy pedig az ECB által lenne betöltve. Két igazgató kéne, az egyik az eurozóna országait képviselni, a másik pedig az eurozónán kívüli országokat. Az EB egyébként 98-ban és 2006-ban is tett hasonló javaslatot, a tanács elméletben egyet is értett, hogy legyen a 2006-ban, hogy legyen egy ilyen, legalább egy ilyen hely, amely az eurozóna országokat képviseli. Hogyha ez nem valósul meg, akkor az EU a szavazó szavazati súlyát nem tudja érvényesíteni. Most az igazgató tanács csom belül, ugye 2010. októberében született egy megállapodás, és az igazgató tanácson belüli súly az csökkenni fog, két fő nagyobb súlyú gazdaság fogja a képviseletet ellátni. a, az USA vétóját meg kellene szüntetni, és az EU státuszát erősíteni. Az IMF megállapodásokban a kvótákat, illetve a helyeket korlátos mértékben átalakítsák 2012-től és később 2000 2020-ban lesz egy felülvizsgálat. Tehát szerintünk az első dátum a 2012-es, ami nagyon jó lehetőség az EU számára. Tehát itt ambiciózusan be lehetne nyújtani egy olyan javaslatot, hogy az eurozóna országait is képviselje valaki az igazgató tanácsban és aztán pedig a 2020-as felülvizsgálatot ki lehetne használni arra, hogy az EU kapjon egy teljes jogú helyet, egy tagságot ebben a szervezetben. A másik Bretton woods intézmény, a Világbank helyzete hasonlít az IMF-hez, mármint az EU szempontjából. Ez ugye a tagállamok munkáján alapul, és a képviseleti rendszer sajnos úgy fogja össze az országokat olyan csoportokban, amelyek már nem tükrözik a jelenlegi helyzetet a világon. Tehát nagyon sokszor megint mondom, nem Európai Uniós országokkal egybe, egy csoportba kerülnek EU-s országok, és így az EU érdekeinek képviselete gyengül. Tehát kellene az EU-nak egy, egy közös képviselőt delegálni az igazgató tanácsba, de itt nem annyira erős a pozíciónk, hiszen a kompetenciák megosztottak. A világbanknak nincsenek kompetenciái a gazdaságpolitikák monet, figyelemmel kísérése terén. Tehát mit javaslunk itt? Azt javasoljuk, hogy próbáljuk a képviseletet egyetlen egy igazgatótanács tag mögé állítani, és így aztán próbáljuk meg az irányítási struktúrák további reformját ösztönözni a reformok közé kellene, hogy tartozzon a vétó eltörlése, tehát az USA-nak ne legyen vétó joga a világbank igazgató tanácsában. Ugyanezt lehetne alkalmazni a nemzetközi fejlesztési bankok esetében, például az afrikai fejlesztési bank vagy az amerikai fejlesztési bank esetében, tehát ugyanígy kellene eljárni. És még egy dolog, a G20-ak, ugye ez a harmadik szervezet, amely fontos, négy EU-s tagállam tagja a G20-aknak, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság, és Spanyolország pedig állandó meghívott. Itt megint látszik, hogy az EU-t nemzeti szinten képviselik, illetve nemzetek feletti szinten is, mert ketten jönnek el mindig a G20-ak üléseire Szerintünk itt is javítani lehetne az európai jelenlétet, legalább kétféleképpen. Az egyik, hogy a képviseletet kettőről egyre kellene csökkenteni a G20-akon belül, és el kellene érni, hogy vagy a bizottság, vagy a tanács képviselője legyen ott, a másik pedig, hogy az öt Európai Uniós ország ö, üzenete valahogy ö, koordináltabb legyen, közös legyen. Az lenne a véleményünk, hogy az EU-nak azt is támogatnia kellene, hogy az ENSZ és a g ak munkáját jobban koordinálják, hangolják össze, mert ez a legitimitást is erősítené. És két dolgot tudunk itt ajánlani. Az egyik, hogy mondjuk a G20-ak egy adhok eseti, magas szintű minisztéri, miniszteri találkozó lenne, mint egyfajta megemelt ekoszok, megemelt szintű ekoszok, gazdasági és szociális területeken hozna döntéseket, vagy pedig az elnök úr félbeszakítja az előadót, és kéri, hogy lassabban beszélje, mert a tolmácsok nem tudják követni. Már be is fejezem, elnök úr, mondja az előadó. A másik javaslatunk, az egy kevésbé ambiciózus lehetőség, de rövid távon alkalmazható, az, hogyha a két szervezetet, tehát a g akat és az ENSZ-t tovább hagynánk, hogy külön működjenek, de mondjuk a formális legitimitást, amivel az ENSZ rendelkezik, nem ruháznánk át a G20-akra. hanem a G20-ak egyfajta konzultatív testületként működnének ebben az esetben. Köszönöm szépen, elnök úr! Merci. Köszönjük. Megadom a szót akkor az előadónknak. Parancsoljon, Münyiz asszony. Ó, köszönöm, elnök úr. problémák globális kezelésének kérdése igen kritikus időben kerül napirendre itt ebben a szakbizottságban, nyilván önök is tudják. A multilaterális kormányzás, a multilaterális szervezetek a második világháború óta egyre fontosabbá válnak, hiszen exponenciálisan növekednek a globális szinten kezelendő problémák, kérdések, amelyekre nyilván ezek a nemzetközi szervezetek tudnak sokszor jobb választ, reakciót adni. Új koalíciók, szövetségek, formális szerveződések, csoportok köttetnek, akár adhok vagy adhok szerveződések. Fontos, hogy ezek a nemzetközi szervezetek koherensebben járjanak el egy multipoláris világrendben a nemzetközi kormányzás stratégiai terv nélkül nem megvalósítható. A globális szereplőknek még a saját belső problémáikkal is meg kell küzdeniük, mi vagyunk az Európai Unió erre a legjobb példa talán. A Lisszaboni szerződés célja az, hogy globális szereplőként is hatékony lehessen az Európai Unió. Az Unió új relatíve új intézményi berendezkedése talán megfelelőbb eh, eszközrendszert ad a kezünkbe e célra. Ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy az Európai Unió nemzetközi szintéren betöltött eh, szerepe <clears throat> hogyan alakítható át. Talán ennél jobb pillanatot erre nem is találhattunk volna. Az Európai Uniónak fontos szerepe van kereskedelemben, a katonai kérdésekben, fejlesztéspolitikában, mint az első számú donor, az uniós költségvetés, alapok, missziók, mind-mind ilyen fontos kérdések. A Lisszaboni szerződés a külkapcsolatokat új dimenzióba helyezte. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés saját belső kétértelműségével kell, hogy megküzdjön. Itt gondolok a kompetenciák, hatáskörök megosztására, felosztására, illetve a külképviselet kérdésére. Egy egyre nemzetközibbé váló világban, társadalomban élünk, amely azonban még mindig államokon alapul, az Európai Unió pedig, mint olyan, nem állam, hanem egy supranacionális szervezet vagy egység. El kell döntenünk, hogy a nemzetközi szer intézmények szervezeti felépítését hogyan lehet átalakítani, illetve az Európai Unió ezekbe hogyan illeszkedhet bele jobban. Jelentésünk, vagy a jelentésem akár lineáris szerkezetű is lehetne, hiszen különböző multilaterális szervezetekkel különböző módon kell foglalkozni. Az elején rögtön azt vizsgálom hogy mi az előfeltételei annak, hogy a Lisszabon utáni korszakban valóban globális szereplővé váljon az Európai Unió. Hat fejezet és további jó néhány alfejezetre osztottam a jelentésemet, a multilaterális szervezetek szerint szerkesztve, szervezve a szöveget, konkrét javaslatokat, ajánlásokat is teszünk ebben a jelentésben, mind az Unió, mind a tagállamok felé, a külképviselet jobb koordinációja érdekében. Az első részben azt vizsgálja a szöveg, hogy az Európai Unió a multilaterális rendszerben hogyan erősítheti meg szerepét. In konkrétó, konkrétabban a multilaterális együttműködés megerősítésén keresztül, illetve azon keresztül, hogy vezető szerepet vállaljon, úttörő szerepet vállaljon a globális kihívások kezelésében. A nemzetközi szervezetek reformjában kulcsfontosságú szerepet játszhat az Európai Unió, és azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan ehm, segíthet, hogyan láthatja a hasznát az Európai Unió ennek a reform folyamatoknak. A külképviselet terén egy komoly stratégiára van szükség, úgy azt javasoljuk, hogy az EU kép, külső képviselete, külképviselete terén eh, dolgozzuk át a jelenlegi rendszert. Hogyha valóban eh, komolyabban gondoljuk az unió külképviseletét, és szerintem komolyabban kell gondolni, akkor racionalizálni kell a diplomáciai kapcsolatokat. A kizárólagos uniós kompetenciákat illetően, ahogy azt a Fundación Alternatíva képviselői szakértőink is említették, az Európai Uniónak az unió egészét kell képviselnie, ahogy azt mondjuk a az WTO-ban vagy a FAO-ban tesszük. Ennek az ellenpéldája az Európai Unió helyzete az éghajlatváltozási konferenciában, ahol eltérő hangokat hallatnak az uniós képviselők. Ami a megosztott hatásköröket illeti, tehát a tagállamok és az unió közötti megosztott hatásköröket, úgy vélem, hogy az uniós tagság és a tagállami tagság összeegyeztetésre van szükség ezekben a multilaterális szervezetekben. Egy új intézményi egyensúlyt kell megtalálnunk az EU és az ENSZ és a G20-ak között, illetve az ENSZ közgyűlésben való részvételt át kell gondolni, majd, egyik, majd a kollégák nyilván beszélnek erről bővebben. Fontos, hogy az ENSZ közgyűlésben az Unió, az Európai Unió hatékonyabban hallathassa a hangját, hatékonyabban képviselhesse a véleményét. Valószínűleg készül már egy állásfoglalási javaslata erre vonatkozóan. Ami az ENSZ biztonsági tanácsot illeti, cél az át, ennek a reformja, az átalakítása, az elmúlt pár év fejleményei és a legfrissebb fejlemények is azt mutatják, hogy az ENSZ BT eh, nem tükrözi, nem felel meg a jelenlegi igényeknek. Szeretnénk, hogy az Európai Unió mint olyan kapna eh, egy helyet az ENSZ BT-ben, de ez hosszú távú cél. Az állandó tagok és a többi tagállam között egyelőre igen komoly megosztottság van az ENSZ BT ügyében. A nemzetközi pénzügyi szervezetek, úgynevezett IFIG, például a Nemzetközi Valuta Alap esetében az uniós képviselet eh, egyáltalán nem hatékony, és ez korlátozza a mi lehetőségeinket, hogy befolyásoljuk a dolgok alakulását, még annak ellenére is, hogy az unió kizárólagos hatásköre e a monetáris politika felügyelete, ezért szeretnénk, hogyha az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap igazgató tanácsában kizárólag a saját kapna az Európai Unió. A Világbankban megfigyelő szerepet kaphatna az Európai Unió az igazgató tanácsban, az nagyon sokat segítene. A harmadik fejezet a multilaterális biztonsági szervezeteket vizsgálja, itt az EBSZ-re és a NATO-ra gondolok elsősorban. Azt támogatjuk, hogy megfigyelői státuszt kapjon a NATO-ban, és az EBSZ-ben is annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés szellemét tiszteletben tartsuk, hiszen a Lisszaboni szerződés egy közös védelmi politika kialakítását tűzi ki, tűzi ki célul e, maga magunk elé. A NATO-EU szorosabb együttműködésére szükség van, az Európai Unió főképviselőjének kell az uniót képviselnie, az egész uniót képviselnie az EBS-ben. A többi ilyen szervezet, az Európa Tanács helyzete például bonyolultabb, az Európai Parlament a, most végzi azokat a jogi módosításokat, amelyek garantálhatják, hogy az Európai Unió az Európa Tanácsban teljes jogú taggá válhasson, és az európai emberjogi egyezményt ratifikálhassuk, hiszen ez az előfeltétele a képviseletünknek. Ez különösen fontos, e, maga a szerződés is utal. Van egy másik oldalú szervezet, az EBS, e nem az OECD, javítja magát a tolmács, itt megint csak megfigy- megfigyelő státuszból teljes jogú tagságot kell kapni, itt egyébként kizárólagos és megosztott hatáskörök is keverednek. A hatos fejezetben igen, bonyolult kérdéseket tárgyalunk. A csúcs találkozók diplomáciája, a, a G csúcsok, a G20-ak, vagy G8-ak csúcsa, ez csúcsai. Itt Nyilvánvaló, hogy a gazdaság és pénzügyminisztereknek, mint a G7-ekben eh, szerepet kell játszania. A G20-ak befolyása egyre nő, ezért szeretnénk megtalálni a módját annak, hogy az Európai Unió a miniszteri konferenciákon képviseltethesse magát, amelyek a G20-hoz kapcsolódnak. Ezek azok a területek, amelyekre koncentráltam jelentésében. Így néz ki szerkezetét, illetve jelenleg az a jelentésem, a szöveg. Szeretnék, várom a módosító indítványokat. Van még rajta bőven finomítani való, hiszen kicsit sietében kellett összeállítanom a szöveget, és természetesen nyitott vagyok bármiféle javaslatra. A Fundación Alternativa de España kollégáinak, szakértőinek köszönetet tartozom kiváló munkát végeztek, nagyon komoly tanulmányt tettek le az asztalra, amelyben újító jellegű javaslatokat, ötleteket vonultatnak fel, egyiket a másik után, e bonyolult összetett kérdésben. Most először, először vágunk neki ennek a kemény problémának. A külügyi bizottság titkárságában Péter nagyon jó munkát végzett, amit külön köszönünk neki Köszönjük Péter, és köszönjük a többieknek is az elvégzett munkát. Az Európai Parlament eh, ajánlásai, az NSZPT ajánlásaira vonatkozóan egy olyan területen, ahol nagyon sok munkát végeztünk, mint a koordináció hiányát meg kell vizsgálni, a, az EP és más testületek közötti koordináció hiányát, ezt különböző szempontokból is meg kell néznünk alaposan. Az Európai Külügyi Szolgálat, Külszolgálat, a, a felelős a multilateralizmusért, illetve az Európai Bizottság mindkét intézmény képviselővel találkoztam, nagyon hasznos információkat kaptunk, kaptam arról, hogy az Európai Unió milyen szerepet tölt ezekben a különböző szervezetekben, ezért külön ki, köszönettel tartozom nekik, illetve az asszisztenseimet sem szabad kifelejteni, akik segítettek egy ilyen rövid idő alatt mm, megírjam ezt a jelentést, amely rövidebb, mint amilyennek terveztem, hiszen a részben fordítási okokból e, vannak e, korlátok, amelyeket be kell tartani, eh, kiterjedés hosszbeli, karakterbeli korlátok. Eh, remélhetőleg az árnyék elődökkel megoldást tudunk majd találni, konszenzus tudunk építeni, hiszen arra van szükség, hogy egy egységes intézményi álláspontot építsünk, amely mindenkinek a támogatására eh, számíthat. Remélhetőleg a plenárison Aston Báron ő jelenlétében tudjuk majd megvitatni ezt a témát, és általában a külszolgálat, a külképviselet, illetve az Európai Unió globális szerepeinek és multilaterális szervezetekben betöltött szerepének szélesebb kontextusában tudjuk ezt elhelyezni, ezt a fontos kérdést. Merci, Madame Köszönjük, Muniz asszony, ezt a rövid összeszedett eh, prezentációt. Most pedig megadom a szót a hozzászólóknak. Nagyon sűrű a napirendünk, ezért két percre eh, korlátozák magukat, kérem. Elsőként Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon eh, rövid lenni, és megpróbálom két percben összefoglalni. Köszönöm szépen Nyúnyász asszonynak ezt a kitűnő jelentéstervezetet, és az a kérése, hogy a főképviselő adjon ki egy fehér könyvet az EU szerepéről a multilaterális szervezetekben. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen a Lisszaboni szerződés is erre ösztönöz. Az EU külügyi szolgálatának meg kell határoznia az EU prioritásait, és az egyik ilyen prioritás az az, hogy erősítsük a multilateralizmust hiszen ez kötődik a 2003-as biztonsági stratégiához is. Foglalkoznak ilyen a legitimáció kérdésével is, és szélesebb körben foglalkozni kell a demokratizálás és a globális irányítás kérdésével is. Hogyan tudja az Európai Unió mindezt támogatni? Úgy vélem, hogy ez kötődik Lambsdorff úr jelentéséhez, amelyre kapcsolatban majd Lochbiller kollégám fog többet mondani. Hiszek abban, hogy meg kell találni a módját annak, hogy jobban, ré, hogy jobban részt lehessen venni az ENSZ munkájába parlamentként, lehet, hogy a közgyűlést kellene inkább erősíteni. A legitimációra visszatérve a multilateralizmus kapcsán és a döntéshozatal kapcsán hallhattunk kitűnő elképzeléseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne kötődni a G20, illetve az ENSZE eh, rendszeréhez. Hogyan tudunk megfelelni a nagyhatalmak eh, növekvő szerepének? Úgy gondolom, hogy sokkal többet kell mondanunk a multilaterális szervezetekben, sokkal jobban kell hang- akarjuk-e hangsúlyozni a feltelességet, az EU erős eléggé ehhez. Ennek kapcsán hadd mondjak a különböző érdekek egyensúlyáról. Ez nagyon fontos az EU számára. Látni kell, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni, hogyan lehet összhangba hozni a környezetvédelem, az emberi jogok megvédését a kereskedelemmel. Az Európai Parlament erről már egy kitűnő jelentést készített, amelyre emlékeznünk kell. Ki kell használnunk a különböző kereskedelmi eszközöket sokkal innovatívabban. Például Google beszélt az Európai Parlamenttel arról, hogy a kínai internet cenzúra az a WTO szabályok megszegését jelenti. Együttműködés és koordináció más intézményekkel. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak sokkal inkább elismerőnek kell lennie az ebesszel kapcsolatban főként, hogy az Európai Unió most csatlakozni fog a emberi jogi eh, egyezményhez, és itt le is járt az időm. Köszönöm szépen, Autola. Asszony Lambsdorff úr következik. Az EU, illetve az ENSZ eh, közötti kapcsolatokat felelős eh, munkacsoport vezetője. Én árnyék jelentéstevőként szólok hozzá ez a jelentéshez, nagyon jól találom ezt a jelentést. Úgy vélem, ez egy olyan jelentés, amely támaszkodik egy tanulmányra, mert én is nagyjából elolvastam, és mindenképpen a jelentés nagyon jó benyomást tett rám. A probléma felvetés tényszerűen van felépítve. Egy kicsit másfajta megközelítést kell alkalmazni, nem lehet egy recepttel fellépni minden nemzeti szervezetben, és ez kiderül ebben a jelentésben. Úgy vélem, hogy a nagyon gyakran elhúzódó reakciója az Európai Uniónak a multilaterális területen, ez valóban látható. Úgy tűnik, hogy túl reprezentáltak vagyunk, de alul teljesítünk, tehát túl sok szereplővel rendelkezünk, viszont nem igazán lépünk fel egységesen, és így nem tudunk koordinálni. Mit szeretnék én látni itt? Van egy-két dolog, amelyet szeretnék kiemelni. Teljes mértékben osztom a jelentés megközelítését, nagyon jó a tényszerű elemzés. El lehetne azon gondolkodni, hogy kicsit politikaibbá tegyük ezt a jelentést, mert ahogy Hautala asszony is elmondta, itt az idő erre, itt a Lisszaboni szerződés, itt az új európai külpolitika, a válság. Tehát úgy gondolom, hogy valóban foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, de van egy politikai üzenet is, hogy előre kell lépnünk, egyértelmű ugrásra van előre szükség, egyértelmű költeményeket kell megadnunk a tagállamok, illetve a külügyi szolgálat felé. Fel kell mérni a e, helyzetet, ajánlásokat kell adni. Ezért úgy gondolom, hogy ennek kell lennie a plenárison és az üzenetnek. Az A preambulum bekezdést szerintem törölni kell, nem viszont a B preambulum bekezdés az kitűnő. Az A preambulumban egy kicsit olyan ö, tudományos a megközelítés. Gondolom, hogy egy politikai, tudományos vitára ad ez okot, viszont a B preambulum az nagyon kitűnő, ami a H preambulumot illeti. Itt kérdés lenne, hogy tényszerű-e az, hogy a világbanknál megtörtént-e már ez a reform. A IMF-nél ez már megtörtént, a világbank esetében nem vagyok erről annyira meggyőződve. Úgy vélem, hogy jó lenne jó példákkal is szolgálni, hogy hol működik jól az Európai Unió multilaterális keretben. Ilyen jó példa például az Atalanta akció, ahol az Afrikai Unióval is működünk. Ezek voltak az előzetes megjegyzéseim, be fogunk nyújtani módosítókat, de összességében támogatjuk a jelentés megközelítését. Merci, Monsieur Monsieur Kukan. Köszönöm szépen, Kukán úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék hozzászólni. Úgy vélem, hogy ennek a véleménynek a lényege nem igazán ellentmondásos. Mindannyian szeretnénk erősíteni az Európai Unió szerepét globális szerepvállalóként, és figyelembe véve a drámai fejleményeket, a nemzetközi téren, amiket láthattunk mostanában, ennek kapcsán már logikus az az, hogy az Európai Unió egyenrangú fél szeretne lenni a többi globális szerepvállaló mellett, az újak mellett is, akár Brazília vagy India, Kína mellett. Hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor sokkal jobban kell teljesítenünk, hatékonyabbnak kell lennünk, belülről kell megerősödnünk, és erősíteni kell ezt fellépésünket a nemzetközi szervezetekben is. Úgy vélem, hogy Muniz asszony jelentése kitűnő alapot képez a viták számára, és nagyra értékelem a két spanyol vendégünk megközelítését is. Tetszett az, hogy nem annyira elméleti, tudományos módon próbálták ezt megközelíteni, hanem javaslatokat tettek. Ez nagyon fontos, hiszen a jelentés is számos, nagyon jó elképzelést tartalmaz, talán túl sokat is, tehát én nem hiszem, hogy ki kellene terjeszteni ezt még jobban, mert a jelentésnek nem kell lenni tudományosnak, gyakorlatias dokumentumra van szükség, amely a stratégiáját kidolgozza annak, hogy az Európai Unió hogyan tudja elérni a célját, mert az ilyenfajta állásorolások ezek közül már sok van, és most már inkább fellépésre konkrét eredményekre van szükségünk. Olyan fajta módosítókat fogunk benyújtani, amelyek ebbe az irányba mutatnak majd, és így javítják ezt a jelentést. Köszönöm szépen. <coughs> Merci, monsieur Coquin. Monsieur Podi. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, és megköszönöm az előadó asszonynak ezt az anyagot. Én általánosabb dolgokat szerettem volna itt mondani ezzel kapcsolatban. Szerintem a Lisszaboni szerződés inkább ilyen kormányközi megállapodásnak tűnik, a valóság pedig az, hogy a globalizáció eredményeként már a szuverenitás fontos részeit veszítették el az egyes tagállamok. Hogyan lehet ezt a szuverenitást visszakapni? Az egyetlen egy módja annak ennek az, hogy az Európai Unió közösen irányítja e, ezeket a területeket, és itt e, az ideális eszköz. Tehát nem mondhatjuk most már azt, hogy szuverenitásunkból adunk át valamennyit az EU-nak, hanem el kell ismerni azt, hogy a szuverenitás részei már elvesztek, és ezt visszaszerezni, ezt az elveszett szuverenitást visszaszerezni csak úgy lehet, hogyha közösen irányítjuk méghozzá az unión keresztül ezeket a területeket. Szerintem ez a helyes irány, amelyben, amely felé lépnünk kell. Pontosan azért, mert a globalizáció nagyon kemény helyzetet teremt, és ebben részt kell venni olyan eszközökkel, amelyek a többi nagy ország, nagy versenytársunk eszközeihez mérhetőek. Tehát szerintem ez egy olyan gondolat, amit mindenképpen észben kell tartani ebben az egyébként nagyon jó anyagban. És még valami, a demokratizáció, tehát a nemzetközi intézmények demokratizációja, ez egy olyan dolog, amelyet minden eszközzel meg kell próbálnunk elérni. De én nem csak a demokratizációt akarom mondani, hanem azt is, hogy racionalizálni is kellene ezeket az intézményeket. Szerintem az összes Bretton woods intézmény, tehát ugye a Világbank, az IMF, és így tovább olyan helyzetben kellene, hogy legyenek, hogy ugyanebbe az, az ENSZ, ugyanolyan ENSZ keretek közé kellene, hogy illeszkedjenek és ez igaz a világkereskedelmi szervezetre is. Tehát ezeket be kell emelni eh, az ENSZ keretei közé. Így, eh, tudnak olyan, így tudnak majd ösztönzőket adni a helyes magatartásra, illetve szankciókat a helytelen magatartásra. Tehát ez a nemzetközi kapcsolatok rendszeréről szól, és szerintem ebbe az irányba kellene elmozdulnia egy olyan Európai Uniónak, amelyet elismernek, méghozzá olyan szereplőként, amely részt vesz a globalizációban, és így minden tagállam támogatja. Csak így vehet határozottan, aktívan részt az EU a nemzetközi intézmények racionalizálásában és demokratizálásában. És így segítjük a béke, illetve az igazságszolgáltatás javítását szerte a világon. Köszönöm. Gomez asszony következik, mondja az elnök úr. Köszönöm, Elnök úr, szeretném Mária Munyiznak megköszönni ezt a kiváló jelentést. Nagyon átfogó az anyag, pontosan azonosítja a problémákat, és megoldásokat is, megoldási javaslatokat is tesz. Mária nagyon határozottan igyekezett arra, hogy a középutat megtalálja a konszenzusos javaslatokat. De én emellett azért szeretném elmondani, hogy a parlamentnek az a feladata, ez a ez senki más nem lehet bátrabb, mint mi. Tehát, hogy bátor legyen, ambiciózus. Tehát a problémákat azonosítsuk, és tegyünk megoldási javaslatokat. Saját tapasztalatból mondom, hogy a BT reformja abszolút központi kérdés. És az EU-nak most itt a lehetőség a kezében, a Lisszaboni szerződéssel többek között, hogy ezt a lépést megtegye. Tehát kötelezettségei vannak, célkitűzései vannak. Tehát most végre változást tudunk elérni, ha egy picit bátrabbak lennénk, ha egy picit határozottabban gyakorolnánk nyomást a BT reformja érdekében. Ezt be tudjuk indítani, ezt a folyamatot, ha egymás között sikerül megállapodnunk arról, hogy hogyan tudjuk az erősebb képviseletünket elérni a BT-ben. Tehát itt most nem csak arról van szó, hogy újra elismételjük, hogy mennyire fontos a kibővített BT-ben az EU szerepe, tehát hogy az EU kapjon állandó tagságot, de ennél tovább is mehetnénk. Lehetnénk ambiciózusabbak. Tehát ezt, ennek a jövőképnek, ennek a vezetői szerepnek a parlamenttől kellene, hogy jöjjön, mert egyébként sem a tanástól, sem a bizottságtól nem fognak ilyen ösztönző lökések érkezni. Tehát nekünk kell a legbátrabbaknak lenni. Itt a lehetőség szerintem a parlament számára, hogy igenis határozott és bátor legyen. Beszéljen a BT kibővítéséről, a megfelelő képviseletről, és azt is el kell mondani, hogy ez mit jelent a felelősségek tekintetében. Mert azért mondjuk gondoljunk bele, hogy az a három hatalom, amely állandó tagságot tűzött ki, Németország, Brazília és India, tartózkodott például a líbiai ENSZ határozat esetében. Ez eléggé aggasztó. Hát hogy lehet az, hogy vannak olyan országok, akik a BT állandó tagjai kívánnak lenni, és aztán egy ilyen kulcsfontosságú kérdésben a szavazáson tartózkodnak? Hát sokkal határozottabb szerepet kell ilyenkor vállalni egy ilyen témában, mint az, hogy tartózkodunk, vagy tartózkodik valaki. Aztán pedig ugye a vétó kérdése a másik dolog. Nincs, elképzelhetetlen a reform, a BT reformja a vétó felülvizsgálata nélkül. Ugyanis ez a rendszer gyakran lebénította a BT-t. Tehát ezek azok az elemek, amelyek nagyon fontosak és Mária is bemelte ezeket a jelentésbe, de én itt ambiciózusabb lépéseket támogatnék, és meg is teszem majd a javaslataimat. Köszönöm. Köszönöm, Gáler úr. Következik, mondja az elnök úr. Meinerseits Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Mária Munyéznak ezt a kiváló jelentést. Egy-két bekezdés van csak, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, a 11-es és a 12-es. Természetesen elfogadom a 11-es bekezdést, támogatom a jelenlegi formájában is. De remélem, hogy a legközelebbi alkalommal jobban sikerül majd a döntéshozóknak megállapodásra jutni, hogy végre az EU a közgyűlésen, az ENSZ általános közgyűlésén egy hanggal tudjon beszélni. Szerintem a kinshasai, kinshasai decemberi hibáinkból tanultunk, Ugye akkor hallottuk az Afrikai Unió elnökét, az AKC elnökét, bocsánat, aki elmondta, hogy hogyan alakul a helyzet, és hát az az igazság, hogy ez nem ö, ment jól. A gánaiaknak azt mondták, hogy hát igen, biztos velünk fognak majd szavazni, és az egész AKC képviseletnek azt mondták, hogy majd ugye akkor velünk fognak szavazni. Szerintem ezt nem lehet megtenni az egyik napról a másikra, és azért nem működött, ezért bukott be az egész. Úgyhogy ezért én is azt várom, hogy határozottabban képviseljük az álláspontjainkat, eh, hogyha megvannak a jogosultságaink, akkor határozottabban és világosabban kell ezt megfogalmazni. Aztán a 12-es esetében is jobban lehetne fogalmazni, nem csak arra kéne eh, felszólítani a tagállamokat, hogy osszák meg mindenkivel, hogy mi zajlik a SBT-ben. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a többi tagállamot tájékoztatják, hanem egyéb dolgokról is. Tehát az európai szintű politika formálás esetében olyan megközelítést kell kialakítani, amely lehetővé teszi azoknak a tagállamoknak, akiknek helye van a BT-ben, hogy olyan álláspontot foglaljanak el, amelyet valamennyi tagállam el tud fogadni, és akkor így képviseli, képviselik az Európai Uniót. Hát így dolgozunk a többi testületben, tehát ezt meg kell oldani egységesen, minden tagállam így viselkedjen